Az elnök! Jó napot kívánok! A az ülést megnyitom magyarul fogok beszélni kérem tisztelettel hogy vegyék föl akik nem beszélnek magyarul a tolmácsoló készüléket. a tegnapi ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek rendelkezésükre állnak. megkérdezem van e valakinek észrevétele? amennyiben nincs úgy a jegyzőkönyvet elfogadottnak nyilvántom.